és kezdjük. Egy kollégánk ügyrendi kérdést szeretne feltenni, és megkérek mindenkit, hogy teremtsék meg az ehhez szükséges viszonyokat. So please. Kérem a képviselőket. Campbell úr. Uh, Elnök úr, ügyrendi felszólalás. A 130-as cikkel. Minnyáján parlamenti képviselők vagyunk ebben a fontos európai intézményben. És, és uh, néhány problémáink van, és igazából nagyon rövid az időnk, hogy felszólalhassunk, és ha valaki túlépi az idejét, akkor leintik. És 6 hét volt a felszólás benyújtása után eltelt határidő, most a nyári szünet miatt ez 11 hét lesz és a technokraták irányítják ezeket. És ez szerintem a demokrácia ellenében van. Ja. Well. Köszönöm szépen. Emlékeztettek rám, hogy ezeket a limiteket mi döntöttük el. Tehát minden esetben tudomásul vettük hogy a határidőkkel problémája van, és most áttérünk a szavazásra. Az első napirendi pont a LUMS jelentés, és név szerint szavazunk egy menetben. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most áttérünk a Diaz de Mira Garcia Consuegra jelentésre. Egyes módosító név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Áttérünk a kettes módosítóra. Itt készfeltartással szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Elfogadottnak tekintjük a parlament és a tanács megalapodása értelmében. Áttérünk a hármas pontra, a Wikström jelentésre. Egyes és kettes módosító azonos. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Tehát parlament és a tanács közötti megállapodás értelmében elfogadottnak nyilvánítom. Akkor áttérünk a kohéziós politikára. A négyes első részéről szavazunk, ellen, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos bekezdés az eredetiben, mellette az első résznek, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész név szerint, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elfogadtuk. A B preambulum bekezdés két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát most az egészről szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Akkor a szavazásnak vége, most a szavazatmagyarázatok következnek. Please, colleagues. Kedves kollégák, még a szavazat magyarázatok hátra vannak. Szeretnénk elkezdeni. so please let us, let us start your... Kezdjük akkor a szavazat magyarázatokat. Daniel Dalton az első. Parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Rob Brainwright vezetésével az Európol nagyon fontos központja lett a hírszerzés és a nemzeti erők központjának. Ma még jobb eszközöket akarunk a kezébe adni,